ígéretünk sajnos nem teljesült, de arra büszke vagyok, hogy a kampány témáink közül a legfontosabbak a bizottság munkaprogramjába szerepelnek. Megfogalmaztuk a kéréseinket, és eredményeket értünk el, ami a külpolitikát illeti. Hadd mondjam el, hogy a hitelességünk azon múlik, hogy a határaink mentén tudjuk értékesíteni, érvényesíteni az értékeinket. Azt várjuk a bizottságtól, hogy nagyon határozottan álljon ki a jogállamiság mellett otthon, itthon is, és külföldön is. Ez azt jelenti, hogy a Putyinok, Erdogánok, Bolsonárok, Trumpok és Orbán Viktorok ellen is kiállunk a frakcióm azt szeretné, hogy ha ez a bizottság mindent megtenne annak érdekében, hogy elkezdődjenek a csatlakozási tárgyalások Észak-Macedóniával és Albániával a jövő év elején. El kell kezdeni egy nagyon fontos munkát, eredményeket kell szállítani, meg kell oldani a klímaválságot, miközben méltányos átmenetet alakítunk ki, meg kell valósítani a fenntartható fejlődési célokat, és értékvezérelt külpolitikát kell vinni első alelnökünk Franz Timmermans vezetésével eh, a szociáldemokrata biztosok eh, mindent megtesznek annak érdekében, hogy közel álljon ez a bizottság, a polgárokhoz figyelje, hallgassa meg őket, és eh, figyeljen oda az aggodalmaikra, váltsa valóra reményeiket. Köszönöm, Intfelt asszony következik. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt. Itt vagyok, elnök asszony, itt középen. Zöldben but it's a vote of pragmatism and not eh, positive. There are many... Nagyon sok kivételes személyiség eh, van az ön bizottságában. Nő az elnök, és sok a női tag. Eh, Green Deal-t eh, ajánl, és a geopolitikára akar koncentrálni. Ugyanakkor vannak eh, eh, fenntartásaim, például a migrációs portfóliónak a nevét nem volt hajlandó megváltoztatni. Úgy tűnik, hogy ön jobban érdekli az, hogy Budapest és Varsó kedvébe járjon, mint az, hogy a mi aggodalmainkat meghallgassa. Egy független bizottság kell ahhoz, hogy az EU jól működjön. A 200 millió európai, aki szavazott idén májusban, nem a régi eh, háttérben alkudozó kormányközi Európára szavazott, hanem egy átlátható parlamenti demokráciára. Eh, önről most kiderül, hogy a régi vagy az új Európához tartozik. Megkapja ugyan a szavazatomat, de dolgozzon meg a lelkesedésemért. Egy percben Urtuson képviselő kap Köszönöm. Von elnök asszony. Vannak kiváló biztosok a bizottságban, de a frakciónk nem fogja ezt a bizottságot megszavazni. A szomszédságpolitikát akarjuk védeni, és bizonyos lépésekért, Orbán úr lépéseiért például nagyon drága eret kell fizetni. Vannak olyan portfóliók, amelyek aggasztanak minket feministaként és jogáll, emberi jogvédőként. Nagyon odafegyülünk arra, hogy mit tesznek ezen portfóliókban, ezen szakpolitikai területeken. De nem leszünk egyszerű megfigyelők, ott leszünk az intézményekben. Azért jöttünk ide, hogy változtassunk a dolgokon, és új impulzust adjunk az európai projektnek. Együtt akarunk működni a külpolitika feminizációjában, és a klíma fenyegetésre, a szociális szükséghelyzetre kell gyorsan választ keresnünk. A frakciónk készen áll arra, hogy működjön, amennyiben ebbe az irányba vezeti a politikákat. Meg kell nézni, hogy a szociális környezetvédelmi feminista szempontból hol van a többség Európában. Köszönöm. Egy percben Vilimszki képviselő kap szót. Köszönöm. Köszönöm a szót. Hölgyeim és uraim, vannak, akik lelkesen köszöntik a bizottságot, én ellentétesen szeretnék most nyilatkozni. Azt gondolom, hogy ez egy teljes kudarc. Egyrészt a Lisszaboni alapszerződés előírja, hogy a bizottságból legalább a harmadát a biztosoknak meg kell újítani, így hatékonyabb lesz a bizottság, és jobban tudnak fellépni. Nos, ha megnézzük, hogy hány biztos van ezen bizottságban, ebből adódik az a probléma, hogy mindig újabb szabályozási módszereket kell kidolgozni, mert nagyon sokan lehet, hogy nem is ismertek a saját országukban, és közben a saját funkcióikat hogyan tudják így megalapozottan végezni. A másodikok pedig az, hogy szakadék alakult ki Európában azok között, akik a nomenklatúrát, a centralizációt szeretik, és mások, akik inkább a nemzetállami szuverenitásért állnak ki. Erre sem adtak választ. Lenne erre lehetőség, hogyha végre lemondanánk arról, hogy a szabályozási dolgokkal foglalkozunk, és azzal foglalkozunk helyette, amire igazán szüksége van Európának. Bizottság, jólét, és nem pedig egyre több szabályozást kellene itt létrehoznunk. Köszönöm. Tercs kolléga, egy perc. Köszönöm szépen. Először is emlékeztetnék arra, hogy 13 francia katona veszítette életét, miközben a terrorizmus ellen küzdött von der Leyen asszony a bizottság ellen fogunk szavazni. Mi ennek az oka? Ön egy ideológiai kalandra indult, amely nem az európai polgárok érdekeit, vagy az európai országok, tagállamok érdekeit képviseli. A társadalmom, társadalmaink komoly részei nagyon aggódnak. Ön erre az útra lépett, egy olyan útra, amely minket aggaszt, különösen ami az új Green deal illeti. Ez egyszerűen a fantázia szüleménye. Olyan tudományos posztulátumokra alapul, amelyeket soha nem bizonyítottak. Óriási pénzösszegekre lenne szükség, óriási összegekről beszélünk, és ezzel még inkább korlátozzuk az államok és a vállalatok mozgáskörét, és egyre inkább korlátozzuk a szabadságot. Óriási áldozatokat kérnek tőlünk, nagyon sok ágazatban, nagyon sok tagállamban semmilyen kompenzációért cserébe. Papadakis képviselő egy percben. Köszönöm a szót. Nézzük meg, hogy milyen is ez a bizottság. Olyan, mint az Európai Unió nincs benne biztonság, mindenki az olcsó munkaerőt keresi, nagyon könnyű bárkit is kirúgni az állásából, mindennaposak a tömeges elbocsátások, és szembe kell néznünk a migráns kérdéssel is. Számos válságot él most meg az Európai Unió, és ehhez csatlakozik még a digitális válság, a különböző kereskedelmi háborúk, amiket meg kell élnünk az Egyesült Államok irányába, aztán itt van a Brexit, és itt van a militarizáció. És akkor a bizottság élén von der Leyen asszonyt, volt miniszterasszonyt találjuk, aki minden megnyilatkozatá, vagy minden nyilatkozatában arról tesz tanúbizonyságot, hogy nem ismeri Európa történelmét, és így nem is fogja tudni megvédeni Európát. Olyan másfél perc. der Leyen, von Leyen asszony, megadjuk a bizalmat az önbizottságának, mert gondoljuk, hogy egyetértünk a prioritásokkal, amit az iparról mondott, a migrációról, a belbiztonságról, a rák elleni harcról, az amerikaiakkal való kapcsolatról, tehát mi is egy nem burokratikus Európai Uniót szeretnénk. Konkrét választásokat kell azonban megfogalmazni, már a következő költségvetésben is természetesen a klímaváltozás el ellen fel akarunk lépni, de oda kell figyelni arra, hogy ne büntessük az ipart, illetve a mezőgazdaságot. Az ipar fontos, a gazdák, a cégek fontosak a munkahelyteremtés szempontjából megfelelő versenyképességre van szükség, amely lehetővé teszi a cégeinknek, hogy globálisan is versenyezzenek. Védeni kell a cégeinket a nem tisztességes versenytől, és nagyon oda kell figyelni Kínának a törekvéseire illetve a útra. E, oda kell figyelnünk a mezőgazdaságra, meg kell védeni, nem lehet visszafogni a e, mezőgazdasági támogatásokat, mert környezetvédelmi és foglalkoztatási szempontból is fontos a mezőgazdaság támogatása. E, ami pedig a migrációt illeti, oda kell figyelni Afrikára, többet kell befektetni, egy nagy marsal tervre van szükség ahhoz, hogy növekedjen és csökkenjen a migrációs nyomás Európán, ellen, eh, ami pedig a jogállamiság védelmét illeti. Eh, nem szabad elfejletkezni a meggyilkolt máltai újságíróról, eh, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy kiderüljön az igazság, és a megbízók személyére fényderüljön. One and a half minutes, Madam Fritzon. Másfél percben Ritson képviselő. Tisztelt elnök asszony, a mai nap nagyon fontos itt a parlamentben. A következő öt évre fogadjuk el az új bizottságot. És azt gondolom, hogy nagyon komoly cél az, hogy önök lesznek az első bizottság, amely a karbonsemlegesé felé visz minket. Fontos, hogy felvállaljuk a felelősségünket, és a gyermekeinknek fenntartható Európát adjunk a kezébe. Fenntarthatóbb jövőt adjunk a gyermekeink és az unokáink kezébe. Senkit sem szabad magára hagyni, senkiről sem szabad megfeledkeznünk, igazságos átállásra van szükség. És azt kell biztosítanunk, hogy több munkahelyet teremtsünk jó körülmények között. Nem utolsó sorban az európai fiatalok érdekében, akiknek egyharmada nem rendelkezik munkával. Fontos, hogy a szociális pillérrel foglalkozzunk és folytassuk a munkát, hiszen minden tagállamnak szüksége van erre. Ugyanakkor szükséges, hogy olyan migrációs politikát alakítsunk ki, amely szolidáris és felelős. Ezt közösen kell elérnünk. Örülünk annak, hogy Ilda Johansson az, aki ezt a feladatot kapta, ő a legrátermettebb személy. És üdvözlöm a bizottsági kezdeményezést, hogy legyen a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó stratégia. Az alapvető demokratikus jogokért kell kiállnunk, az a célunk, hogy az emberek életén tudjunk javítani, és fontos, hogy a konkrét eredményeket el is érjük. Köszönöm, Woutmans kolléga kap egy percet. Tisztelt bizottsági elnök asszony! Igennel fogok szavazni, meggyőződéses igennel. Soha nem láttunk még a klíma szempontjából ennyire ambiciózus bizottságot. Sose volt még ennyi női biztos, sose volt még női bizottsági elnök, sose beszéltünk még ennyit, és ilyen pozitívan a migrációról és az innovációról. Úgy gondolom, hogy Borrell úr elvezeti majd Európát arra a helyre, ami valóban megilleti őt a világon. Úgy gondolom, hogy mindazok a dolgok, amelyeken gondolkodnak, és mindaz, amit az Európai Unió jövőjéről mondanak, rendkívül fontos. Fontos a konferencia is, hogy lássák az európai polgárok, hogy hogyan dolgozik majd az Európai Bizottság, hogy mi lesz Európa jövője. Én úgy gondolok önre, mint egy harcos Amazonra, és remélem, hogy megragadja majd a gyeplőt, és Európa lovát megfelelő irányba tereli majd, és tudom, hogy olyan embereket gyűjtött maga köré, akik szintén előre akarnak lépni, és valóban ezt várjuk öntől, és ezt várjuk az összes biztostól. És hogyha nem cselekednek úgy, ahogy ígérték, akkor mi fogjuk megragadni az ostort, és megostorozzuk önöket. Köszönöm szépen! Dávid képviselő kap szót egy percben. Tisztelt bizottsági asszony, nekem igenis vannak aggájaim annak kapcsán, hogy önök valóban az európai polgárok érdekeit képviselik-e. Vajon azt szeretnék az európai polgárok, hogy teljesen elveszítsék identitásukat, és hogy egyre messzebb kerüljenek az európai intézményektől? És mi történik a klímával? mi történik az amazoniai őserdőkkel, és mi lesz majd a Mercosur megállapodással, amikor rengeteg hústermék érkezik majd az Európai Unióba. Hogyha megnézem Jurova asszonyt, mint biztos asszonyt, akkor azon gondolkozom, hogy vajon mik az európai értékek. A diszkrimináció ellenesség, a tolerancia, de mindez hogyan összeegyeztethető azzal, hogy mondjuk a mezőgazdasági támogatásokban milyen óriási különbségek vannak az Európai Unión belül, vagy hogy milyen izolált módon élnek bizonyos területek. Ez az, amire önök számítanak, és úgy gondolom, hogy végül Orwellnek lesz igaza. Patten képviselő. Van der Leyen asszony, nagyon sok mindenben nem értek egyet itt a e, szuperállammá való átalakulással, illetve föderalizációval kapcsolatban, e, és csalódott vagyok, hogy 40 éve utakság után sem sikerült önt meggyőzni arról, hogy Európa sikere a tagállamok szuverenitásának védelmétől függ. De hamarosan távozunk. Azt azért el szeretném mondani előtte, hogy a az ellentmondások ellenére is Nagy-Britannia a legnagyobb barátja Európának. A migráció, a versenyképesség, klímaváltozás, biztonság, jogállamiság területén nem fognak nálunk nagyobb szövetségest találni ezeken a területeken. Az elkövetkezendő hónapok sok kihívást tartogatnak, amikor majd újra kell írnunk kapcsolatainkat. Remélem, hogy nem felejtik el, hogy egy erős, szabadon kereskedő Egyesült Királyság mindig Európa érdekében áll, és nem csak a brit polgároké személyes. Megjegyzésként elmondhatom, hogy rövid parlamenti tevékenységem alatt mindig élveztem itt a vitákat a kollégákkal állok az együttműködés elé, eh, amikor is eh, a feladatunk az, hogy egy jobb jövőt találjunk a polgárok számára. Rangel úr következik másfél perc. Thank you, Chair. Uh, Signora uh, uh Köszönöm, eh, elnök asszony, uh, van asszony, Először is szeretnék gratulálni ahhoz a beszédhez, amit itt elmondott, illetve a csapatához is. Szeretnék gratulálni ahhoz, hogy inspirálja az embereket egész Európában, de itt a házon belül is. A holland kollégámtól eltérően azt mondom, hogy nem csak a szavazatomra, hanem a lelkesedésemre is számíthat, ugyanis nem fogadhatunk el egy olyan költségvetést, amely alacsonyabb, mint az előző költségvetés. Különösen oda kell figyelni a kohéziós politikára, eh, mert kohézió nélkül nincs Európai Unió. Van egy eh, kockázat, a az igazságos átmeneti alappal kapcsolatban 5 milliárd eurót át akarnak csoportosítani a kohéziós alapból. Ehhez képest pedig új pénzekre van szükség. Nem szabad felállítani egy ilyen alapot a kohéziós politika rovására. Ami pedig az Európa jövőjéről szóló konferenciát illeti, elkötelezettek kell, hogy legyünk a terv mellett, be kell vonni a polgárokat. A bizottságnak nem szabad azt tennie, amit itt most néhányan tettek, már előre eldönteni, hogy mit akarnak, mielőtt meghallgatták volna a polgárokat. Ez egy alapvető elvárás a bizottsággal és az intézményekkel szemben. Legyen, vigyük sikerre ezt az Európa jövőjéről szóló konferenciát. Másfél, másfél percben Morais képviselő kap szót. Köszönöm, elnök asszony. A brit választások nem zárják ki azt, hogy brit biztost jelöljünk. Ez egy logális, ö, jogi kötelezettségünk, és sajnálatos, mert az együttműködés a célja az itt létünknek, és ebben a szellemben kellene ezt folytatni. Úgyhogy jogi szempontból önök nem teljesek, ez tény. Ez a bizottság egy eljárás részét képezte, és ezért büszke vagyok a progresszív biztosokra is, amit ők elérhetnek. Ez egy folyamatnak az eredménye. Az új uh, Green Deal, az igazságos méltányos átállás, a horizontális diszkriminációs irányelv, nagyon sok haladékot szenvedett, azért, mert kihívásokra kellett választ adni. Tehát maga az az eljárás, hogy ez kialakuljon, ez a bizottság, ez a mi frakciónk része volt, céljának a része volt, hiszen progresszív bizottságot akarunk kialakítani. Két dolgot szeretnék most kiemelni, az elmúlt húsz évemet erre tettem fel a bizottság jelölt elnöke beszélt arról a 39 szeméről, aki a kamionban veszítette életét, és több ezer emberről, akik a földközi tengerbe fulladtak. Napokon belül, ahogy a bizottság életbe lép, ezen komoly kihívások várnak rá. Ez egy különleges kihívás az új bizottság felé, hiszen érzi azt, hogy az Európai Unió milyen rossz politikát folytatok. Nagyon sok sikert kívánok ehhez, fontos, hogy ez megfeleljen a mi alapvető európai értékeinknek, emberi jogoknak és méltóságnak, és amely jövő kihívásait illeti, a kijelölt biztos elnök, bizottsági elnök asszony beszélt a mesterséges intelligációról és arról, hogy felelősen kezeljük az adatokat. Nem akarjuk azt, hogy Kína döntsön erről, a GDPR-ról, az Európai Unió szerepe ez fontos, hogy felelősek legyünk. Ez egy óriási kihívás az EU számára. Büszke vagyok abban, hogy része lehettem ennek az Európai Uniónak, amely erre választ tud adni. Görens for one minute. Görens úr, egy percre. Oui, merci, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Nincs kérdésem a felől, hogy a leendő biztosok magas minőséget képviselnek. Senki nem vitatja az ő kompetenciájukat de nem tudok elsiklani fölött, hogy a parlamenti meghallgatás során nem ment minden megfelelően. Természetesen ezen körülmények között a kritikus kérdések nem csak kívánatosak, hanem elengedhetetlenek. Ezzel együtt semmi nem igazolja azt az ellenséges hozzáállást, amit az egyes parlamenti képviselők tanúsítottak a jelöltek iránt. Időz, idézem, valaki azt írta, hogy meg, meg fogjuk őt ölni. Ez nem a megfelelő parlamenti hang, nem. Amikor egy ilyen szintű döntést az objektivitás tisztelete nélkül hoznak meg, akkor ott rendkívüli helyzet áll elő. Én nem tudom elfogadni azt, ahogyan ezt a döntést meghozták egyes kollégáim. Mr. Madison, for one minute. Madison úr, egy percre. Sajnálatos módon nem lehet támogatni ezt a bizottságot. Miért? Mert nincsen demokratikus legitimitása. Von der Leyen elnök asszony soha nem volt a választási kampányban részes, Beszélhetnénk a, erről, hogyha lett volna ő egy spicen kandidát, de ő nem volt. Így tehát nem, minő, ne, nem felel meg ennek a munkának. A minisztériuma is megfigyelés alatt állt rossz kezelés, illetve kétséges közbeszerzések miatt. Az új biztossal az élén ez a bizottság eléggé sötét jövő elő néz. A klímahisztéria is elterjedt Európában. Az Európai Unió szuverén összekapcsolódása különböző tagállamoknak. Merizon úr, Karász úr egy kék kártyát intézett önnek, elfogadja-e? Elnézést kérem, Karász úr nem kékkártyás kérdést akart feltenni, spontán felszólalást akart, ezt megúszta most tehát. Lezártam a spontán felszólalások listáját, mert nagyon sokan kértek szót. A következő hozzászóló Sodrova asszony másfél percre. Köszönöm szépen. Az előttem szólótól eltérően én úgy gondolom, hogy a jelenlegi bizottság a bizalmunkat és támogatásunkat megérdemli és szeretnék ehhez köszönetet mondani. Ahogy hallhattuk Václav Havelt, a forradalom említését. A bizottság kész, hogy hivatalba és munkába álljon. Fel van készülve a feladatokra. A frakcióm, a kult szakbizottság, illetve koordinátori minőségemben is mondom, hogy tisztelt megválasztott bizottsági elnök asszony úr. Nagyra értékelem, hogy Gabriel asszony portfólióját a kultúra, oktatás és kutatás mellett még sportra, illetve társadalmi befogadásra bővítette. És kérem, hogy a sport esetében támogassanak egy intergrupot ennek a létrehozását, hogy frakciók közé támogatást élvezhessen a sport az Európai Parlament munkájában. Az Európai Bizottságot pedig arra bátorítanám, hogy támogassa az Erasmus költségvetésének a megháromszorozását, komoly hozzáadott értékkel rendelkezik, és a tanároknak, a diákoknak az életét is segíti. A készségfejlesztésüket, illetve tapasztalatszerzésüket segítve európai összértéket biztosít európai tapasztalatcserét és befogadást is ösztönöz, de ehhez meg kell emelni a keretét. Ezt nagyon fontosnak tartom. És emellett egy szolidaritási testület programot is támogatok az ifjú generáció érdekében. Egy percre Kubilis úr kapja meg a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottsági elnök asszony, Szeretnék gratulálni az eddigi tevékenységhez, és a jövőbeni munkához sok sikert kívánok. Litvánként némi politikai tapasztalat birtokában, bízom önben, és nem adok további tanácsokat. Ön is tudja, milyen feladatok várnak önre, ezeket kell majd teljesíteni. Óriási lesz a feladat, és a következő öt év során komolyabb kihívások is várnak még önre, mint a mai napon. Arra kérem, hogy ne veszítse el a személyes motivációját, a vezetői készségeit a legnehezebb körülmények között sem. A válság alatti miniszterelnöki tapasztalatom alapján mondhatom, hogy tudom, milyen nehéz tud ez lenni. És a tisztelt ház pedig partner lesz az ön munkájához, illetve a bizottság tevékenységéhez a politikai nézeteltéréseknek a dacára. Térjünk vissza az alapokhoz, és tegyük félre a primitív politikai csatározást. Sok sikert! Köszönjük, most a spontán hozzászólások következnek. Nagyon szigorú leszek az egyperces keretekkel. Spiraki asszony következik elsőként egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Von der Leyen asszony, a bizottság újdonsült elnöke, mi támogatásunkról biztosítjuk önt, és bízunk önben. Bízunk abban a Green Deal-ben, amely nagy fordulópontot jelenthet az Európai Unió számára. De ehhez megfelelő finanszírozásra is szükség van, a magánszektor bevonásával. Támogatni kell az innovációt az összes lehetséges eszközzel. Így lehet egy előre haladó Európát létrehozni, amely 2050-ig lemond a széndiokszid kibocsátásról. Egy olyan Európára is szükség van, amely tárolja a széndiokszidot. A nyugat-macedóniai régióban az ott élőket biztosítani kell arról, hogy mi a jövőjük. Az igazságos átmenet nagyon fontos, ezt prioritásként kell kezelni. Köszönjük, Börglec úr, egy percben. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovane in spoštovani. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A teljes Európai Bizottságot támogatom, pedig nem mindenen értek egyet. Minden hónap, amelyben nem vagyunk tevékenyek, az elvesztegetett hónap mind az EU, mind pedig Szlovénia számára. Remélem, hogy az Európai Bizottság a közjót fogja mindenek előtt szem elé helyezni. Az átállás egy szociális zöld társadalommá együtt egy öm, kell járnia egy igazságos szociális modellel. Egy olyan modell kell, amely mindenki számára jó, ki kell állni az emberi jogok mellett. Nagyon fontos a fenntartható fejlődés, a közös technológiai előrelépés, illetve az infrastruktúrába történő befektetés. És nem szabad elfelejteni a nyugat-balkáni bővítést sem, illetve a multilateralizmust sem, illetve a nemzetközi jogokat sem. Your declaration... Howard úr, egy percben Több tízmillió brit örül az ön szavainak. Most végigmentünk a demokratikus vizsgálaton, és örülök, hogy ma szavazhatunk a bizottságról, és elkezdhetünk dolgozni azokon a hatalmas problémákon, amelyek előttünk állnak. Klímaváltozás, kereskedelmi háború, kizsákmányolás, igazságtalanság és diszkrimináció. És engem is szégyennel tölt el, hogy az Egyesült Királyság megszegte az Európai Unió szabályait, és nem tudott biztost jelölni. 27 másik ország versenyez a portfóliókért, és a legfényesebb elméjét küldi, hogy szolgálják Európát. A mi kormányunk úgy döntött, hogy üresen hagyja a székét a tárgyalóasztalnál. Ez az egyik első példa a világtörténelemben arra, hogy egy nemzet keményen dolgozik azért, hogy kevesebb befolyása legyen, azért kiabál, hogy kevésbé hallják meg a hangját, és azért lobbizik, hogy hallgathasson. Nagyon remélem, hogy az új brit kormány majd értelmesebben jár el. Tomasics asszony, egy percben. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Novosti koje donosi novi sastav Europske komisije nisu ograničene na nova lica i veći broj žena. Köszönöm szépen nem csak több nő lesz az új Európai Bizottságban, hanem a szervezet is átalakult, illetve zavarba ejtő portfólió, nevek. Remélem, hogy nem maradnak így ezt a divatot követve. Az előző bizottság nem volt hibátlan, viszont valamilyen értelemben megfelelt a céljának, és új ideológia jött, különböző politikai frakciók támogatásával áll fel a bizottság, de úgy tűnik, hogy a tagállami akaratok végrehajtója helyett saját politikai programot szeretne végrehajtani von der Leyen mondja, én azért szavaztam önre, mert pragmatistának tartom önt, és remélem, hogy kellemes meglepetést okoz hamarosan. Köszönöm, Ferreira képviselő. Tisztelt elnök asszony, a politikai programja fényében ezt a bizottságot olyanok választották meg, akik Európát a saját érdekükben szeretnék irányítani. A nagyhatalmak védik a hatalmi eszköztárukat, az egységes piacot, illetve az eurót. A legnehezebb helyzetben gazdasági és tőke helyzetben lévő tagállamok ültetik hivatalba, és a kohéziós politika helyett háttérlobbik irányítják a folyamatokat, és mindennek nincs nagyobb lényege, mint hogy a közérdekű szolgáltatások tönkre menjenek, és veszélybe kerüljön az európai polgárok élete. Ami pedig a portfóliók elosztását illeti, a bizottság összetétele azt tükrözi, hogy a nagy koalíció a jobb oldal, illetve az SND, és most a zöldek is csatlakoztak, tehát megint ezt mutatja. Mr. Kelly, one minute. Lezárt, lejárt az ideje, Kelly úr egy percben. Personally and politically and... Én személyesen és politikailag is támogatom önt és a kollégiumát a következő években és ezt fogjuk tenni. Láttam azt, hogy ön hogyan szerzett támogatást a jelöltségének, és hogy mennyire próbálta a zöldek támogatását megszerezni, aki kevesebb, mint 10%-át teszik ki a parlamentnek, e, innen jött az új Green Deal. Lehet, hogy ők nem támogatják önt vagy a kollégiumát, és lehet, hogy nem örülnek annak, ahogy ön az új Green Deal-t majd megvalósítja, mert azt mondják, hogy nem elég ambiciózus. Hajlandó lenne-e ön és Timmermans úr megváltoztatni ezt, és annak hívni, ami valójában egy fejlett klímaváltozási stratégia Európának? Mert mi mind elkötelezettek vagyunk a klímaváltozás leküzdésében. Azt gondolom, hogyha fejlett klímaváltozási stratégiának hívnánk, az jobb lenne. Köszönjük, Marquez úr. Gád, prezident. Tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottsági elnök asszony, meg kell kezdenünk valóban a munkát. Mindenképpen élvezheti a politikai frakciónk támogatását, hiszen az javaslatainkat is felvette, és legjobb embereink vannak az ön csapatában. De hogyha az önprogramja és szavai csak csupán szavak maradnak, és nem lesz meg hozzá a forrás az nem lesz megfelelő, nem szabad tovább halogatni Európa jövőjét. Az Egyesült Államok vonakodnak, de nem szabad elfelejteni a digitális időszakot sem, és ebben a digitális időszakban az sem, hogy vannak olyanok, akik bizonytalan helyzetben élnek. Kezdeményezéseket kell tenni, hidakat kell építeni a tanácssal. Sokat várunk öntől. Köszönöm szépen. El Partido Nacionalista Vasco. Köszönöm. A Baszk Nacionalista Párt támogatja e, ezt a bizottságot. Szükség van arra, hogy a nők kérdését megoldjuk. Meg kell mutatni a polgároknak, hogy az értékek nem pedig az érdekek mentén megy. Erős iparpolitikára van szükség a termelőágazatok védelmére, és át kell állítani a körforgásos gazdaságra egész Európát. A klímavészhelyzet mellett egy integrált, intelligens és fenntartható közlekedésre van szükség. A fenntarthatóság érdekében alá kell rendelni a termelő gazdaságot is. A szociális védelmet az egész Unióban meg kell valósítani, méltóságos életet mindenkinek, garantálni a védelmet, és egy humános migrációs politikára van szükség. Integráló befogadó politikára. Ezen kívül azt várjuk, hogy egy olyan eszközt is eh, hozzunk létre, amely a jogállamot védi. Nem térhetünk vissza a múltba, nem fenyegethetjük a demokráciát. A politika, eh, párbeszéd, megegyezés, eh, emberség, ezekkel kellene ezt megvalósítani. Köszönjük, Papadimulis úr, egy percben. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Φόρντερ θα καταψηφίσω Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Von der Leyen asszony, gratulálni szeretnék, és sok sikert kívánni az új bizottságnak a munkájához. Nem lehet viszont a célokat elérni egy mindössze a PIB 1%-át kitevő költségvetésből. Tehát megfelelő keretet kell biztosítani, és nem szabad megkurtítani a kohéziós politika, illetve a szociális kiadásoknak a keretét. Úgy gondolom, hogy Európa lebénult a válság nyomán, és nem találja a megoldást a menekültügy, illetve migrációs válság közepette. És ezt kellene megtalálni, illetve ambíciózusabban kellene fellépni a klímaváltozás ellen és továbbá a korrupció ellen szintén. Felhívnám a figyelmet az átláthatóság hiányára is, és a GUE NGL mindezek fényében számít az új bizottság munkájára, és sok sikert a következő öt évre. Köszönöm. Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt eh, biztosok! Szeretnék önöknek gratulálni a kitűnő bemutatásához a programnak. Örülök annak, hogy a bizottság mint egy fele nőkből áll. Meg vagyok arról győződve, hogy ez az együttműködés hatékonyságot fog eredményezni. A helyes prioritásokat tűzték ki. A biztonság, klímaváltozás, ezek mind nagyon fontos kérdések. És a célok, az intézkedések olyan intézkedésnek kell, hogy legyenek, amelyeket a költségvetés is támogat. Így lehet sokkal hatékonyabban elérni ezeket a célokat majd. Leginkább annak örülök, hogy a politikája középpontjába az embereket és igényeiket állította. Nekünk Európában mindenhol egyforma igényünk van, biztonság, béke és együttműködés. Ezek azok az értékek, amelyek Európát nagyjá tették. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság létrehozott egy olyan javaslatot, amely a digitalizációs adózásra vonatkozott. Von der Leyen asszony is figyelmeztetett arra, mennyire fontos a, a megfelelő digitális adózás ennek számos következménye lehet. Nagyon fontos az, hogy ez megtörténjen. Sajnos az Európai Tanács azt mutatja, hogy a digitális adózást nagyon nehéz bevezetni, nagyon sok ellenzője van. Elnök asszony, ennál is inkább önnek erőt kívánok, és azt, hogy ne mondjon le erről. Bogovics úr következik. Spoštovana gospa von der Leyen, spoštovana ekipa, imate mojo podporo. Köszönöm szépen, elnök asszony, gratulálok önnek. Gratulálok önnek a kompetens és kiegyensúlyozott csapatához. A helyes problémákat említette meg, klímaváltozás, digitalizáció, demográfiai problémák, és ami nekem örömet okoz az az, hogy úgy akarja megoldani a problémákat, hogy új esélyek keletkezzenek ebből. Ez garanciája lehet annak, hogy Európa továbbra is a legjobb kontinens marad a világon, ahol magas szintű életet folytathatunk, és ahol az emberek szívesen élnek. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Unió balkáni bővítését támogatja, erre szükség van, szükség van arra, hogy ezeket az országokat demokratizáljuk, és segítsünk nekik abban, hogy lemaradásukat csökkentsék. De itt vannak a demográfiai problémák is, ez probléma, és Grappini azt az utolsó. El apoyo de nuestro grupo. Ay, perdón, perdón, perdón. <laughs> Grappini? Grappinit mondott elnök asszony doamnă președintă vreau să vă. Tisztelt megválasztott bizottsági elnök asszony, előre bocsátanám, hogy önre szavaztam, és figyelmesen meghallgattam a mai gondolatait, és számos kérdésre adott választ. Hangsúlyoznám, hogy az Egyesült Európában van még három olyan tagállam, amely nincs a Schengeni övezetben és szeretnék arra is választ hallani, hogy mi lesz a negatív fejlemények esetén. Tehát ne söpörjük a szőnyeg alá a problémákat, gyermekeket rabolnak el, nők elleni erőszak cselekményeket követnek el, beavatkoznak választásokba, és mind ezek nyomán lecsökkent a bizodalmunk önben. És a mai szavazás az tulajdonképpen egyfajta fogadása jövőre, és érdemelje ki a bizalmunkat. Köszönöm, elnök. Köszönjük szépen, lezártam a Catch the Eye eh, eljárást. Köszönöm szépen a bizottság elnökének, a résztvevőknek, és eh, délig rövid szünetet hirdetek. Presidente! Az elnök. Ah, riecco, rieccoci. Eh? Prendiamo posto, colleghe, e colleghi. Kérem, foglaljunk helyet, kedves kollégák, hogy folytathassuk a munkát. Prendiamo posto. Foglalnak helyet, kérem. Innanzitutto vorrei dare il benvenuto. Először is szeretném megadni a szót illetve a látogatóinkat sok szeretettel köszöntöm. Kollégák, kérem, helyezkedjenek el, hogy kezdhessük a munkát. Colleghe e innanzitutto abbiamo il piacere. Tisztelt kollégák! Először is nagy örömmel és szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, akik a galérián foglaltak helyet. A Japán képviselőház az interparlamentális találkozó keretében egy küldöttséget küldött, akiket szeretettel köszöntök. Az EU-Japán interparlamentáris találkozó keretében tartózkodnak itt Onodere képviselő vezeti őket a képviselőház részéről. Kedves japán barátainkat nagy szeretettel köszöntöm tehát itt Strasbourgban. Hát továbbá szintén örömmel köszöntöm azt a 80 diákot, akik a tanáraikkal együtt érkeztek, és azért, hogy felolvassák a bolygó jogairól készített nyilatkozatai, nyilatkozatukat. Őket is nagyon nagy szeretettel köszöntöm. Le ringraziamo e siamo lieti di accoglierli. Nagyon hálásak vagyunk az önök által elvégzett munkáért, és hogy lehetőségünk van önöket itt vendégül látni az Európai Parlamentben. E adesso, e adesso iniziamo ezek után kezdjük meg a munkát, vagyis a szavazást. A bizottság megválasztása az első téma. Két napja 13 francia vesztette életét a terrorizmus elleni harcban, kedves kollégák, és az áldozatukat egy perces néma csenddel még nem ünnepelte meg a parlament, nem adta meg nekik a méltó tiszteletet, tehát a Maliban megölt francia katonák emlékének adózunk most, elnök úr, egy perc néma csendet. Momento, moment, moment, moment. Honorevole Jadot, forse lei ieri... Tisztelt Jadot képviselő úr, lehet, hogy nem volt itt tegnap, mert erre már tegnap sort kerítettünk, tehát az életüket vesztett katonák emlékét tegnap már méltó tisztelettel megünnepeltük. Tehát valószínű, hogy ön nem értesült erről, de a Maliban életüket vesztett katonák gyászpercét már megtartottuk. Alla sua distrazione, siccome... És ezt előre bocsátva, a továbbiakban nem szeretnék ezügyben önnek újra szót adni. Biztos vagyok benne, hogy minden képviselő egyetért velem abban, hogy ezúttal is tartsuk meg az egyperces eh, gyász megemlékezést. Köszönöm szépen, kedves kollégák, és most folytassuk a szavazással, vagyis a bizottság megválasztása az első szavazási téma. Ezt megelőzően a képviselőcsoportok felszólalói fordított sorrendben kapnak szót. Úgyhogy Fox úrnak adom meg két percre a szót elsőként. Tisztelt európai képviselőtársaim! Legyünk őszinték az otthoni választóinkkal szemben. Ez egy visszaélés. Egy teljesen antidemokratikusan kikényszerített döntést, egy felső vezetésben a bizottság hivatalba lépését kellene most lestempliznünk. Az aktivizmus következtében ez illegitim választási folyamat volt, és azzal csillapíthatjuk a lelkiismeret furdalásunkat, hogy a legzápabb tojásokat előre toljuk, de előre kiválasztott és alternatíva nélküli jelöltek csoportját vonultattuk fel, és Ursula von der Leyen óriás posztere mindent összefoglal számomra a brüsszeli parlament mellett, ami orwelli propaganda és felháborító visszataszító. A tisztességes választások során ugye azt olvashatjuk, hogy az emberek hatalma határozza meg a hatalomra kerülő embereket. És ez fake news dezinformáció a bizottsággal kapcsolatban. Von der Leyen asszonyt nem az emberek szavazata emelte hatalomra, az ő megválasztásában mindössze a színfalak mögötti összeesküvés eh, érhető tetten az utolsó percben előrántott jelöltekkel. És ettől kezdve Európa prioritásait diktálhatja az elnökasszony, és sok millió európai polgára kényszerítheti, lőcsölheti rá azt az akaratot, amit vagy akarnak, vagy pedig nem az európaiak. Legyen szó a migrációról, a megszorításokról, vagy Josep Borrell külpolitikai kinevezése, aki a a minősített többséggel történő szavazást vezeti be. Ez elorozza a hatalmat az emberektől, és a démosz kezéből kicsavarja a hatalmat, hogy technokratáknak adja át a bizottságban. A választásra készülünk otthon, és nálunk a választók igenis hallathatják a hangjukat. Fox képviselő asszony, köszönjük szépen, mondja az elnök. Ez a szavazás nálunk az urnák révén azt jelenti, hogy igenis a nép szava dönti el, hogy ki legyen a politikai vezető. Elnök. Óbri asszonynak meg, adom meg a szót két percre. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! a mai szavazás nem olyan, mint a többi, hanem egy nagy horderő szavazás, sőt a ciklusunkban talán a legnagyobb témákról szól a klímaválságról, illetve az egyenlőtlenségek témájáról, és hát nem szabad, hogy elmosódottan maradjanak a kontúros kérdések. Etikai szempontból három biztos jelöltet azért kellett visszavonni, mert etikai problémák merültek fel, és őket pótolták a bizottság összetételében, aztán a minimál bér, illetve a parlamenti képviselőknek a kezdeményezési jogköre, és egy csomó olyan téma van, ami elszigeteli a továbbiakban az európai parlamentet, és a társadalmi haladása szembe mutat. A dogma tör előre, a szociális válság, a demográfiai, ökológiai válság közepette. Hogyan hihetünk a szabad kereskedelemben, miközben tönkre megy a bolygó. Hogyan léphetünk fel az adóparadicsomok ellen összehangolt cselekvést nélkül? Hogyan adhatunk az európaiaknak reményt arra, hogyha hogy kilábalunk a válságból, ha folyamatosak a megszorítások. Megfigyelnek mindenkit Európában, és ezért már messze túlléptük a riasztási küszöböt az intézményeknek a társadalmi részvételében. Nem Green New Deal-re van szükség, hanem átfogóbb megközelítésre, hogy ne szűnjenek meg a mezőgazdasági munkahelyek tömegével, és adóigazságot igényel a bolygónk